Okay. Na, kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a szakbizottsági ülésen. Nagyon is kiemelten üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit ehhez a nemzeti parlamentekkel tartandó 2012-es európai szemeszter ciklusáról tartandó eszmecséréről. Az Európai Gazdasági Politikai Koordinációs végrehajtási program 2012-re című jelentésről van szó. Ez a vita egy rendes bizottsági ülés, nem közös vagy parlament közi ülésről van szó. Ez a jelenség, ez a rendezvény arra hivatott szolgálni, hogy erősítsük a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolatot az európai szemeszter keretében. Nagyon is aktuális téma a 2012-es európai szemeszter ciklusával kapcsolatban, mert a tanács által elfogadott ország specifikus ajánlásokat, amelyeket a nyári szünet előtt fogadtak el, át kell ültetni a nemzeti parlamentek költségvetéseibe aztán az államadóságról szóló vitával kapcsolatban minden egyes nemzeti parlament által hozott döntés, amely a köcsöt és az LKT törvénytervezeteket illeti, ezeknek mind hatásuk van. Saját kezdeményezési jelen, jelentés készült az Európai Szemeszter 2012-es ciklusáról. Erről a jelentés készítő Jean-Paul Gozes tartott többször már eszmecserét. A mai vita célja, hogy a jelentés elkészítésében segítsünk abban, hogy a különböző érintettek véleményét is beépítjük ebbe a tervezetbe. Az Európai Bizottságnak is visszajelzést kell adnunk, mielőtt a bizottság elkészíti éves növekedési felmérését, amelyek alapján elkészít a jövő évi előrejelzéseket és stratégiákat. Néhány házszabály 22 nyelven van tolmácsolás, remélem, hogy mindenkiről gondoskodunk ezzel a nyelvi rezsimmel. A nemzeti parlamenteknek kártyáik vannak, a nemzeti parlamentek képviselői, ha szót kérnek, kérem, töltsék ki a nyomtatványt, és adják oda a teremszolgáknak. A tisztelt képviselő kollégák készfeltartással jelezhetik hozzászólási szándékát, azt hiszem, hogy felismerem a önöket. Először is megadom a szót Jean-Paul Gozesnek, hogy mutassa be jelentését. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, ez a jelentés, amely az európai szemeszet illeti, emlékeztetnék arra, hogy az európai szemeszter bevezetése kapcsolódik ahhoz a megállapításhoz, hogy az eurózóna országai egy olyan helyzetben vannak, ahol a gazdaságpolitikai koordináció elégtelen, és hogy ez hozzájárult ahhoz, hogy kialakultak a válság elemek, az államadóság válsága is kialakult. Az, hogy bevezessünk egy európai szemesztert, amely segítségével a különböző tagállamok közötti káros hatásokat lecsökkentsék, ugye az ellentmondásokat a költségvetés és a gazdaságpolitikák közötti ellentmondást szeretük volna feloldani ezzel az európai szemeszterrel. Érdem ennek a rendszernek, hogy lehetővé teszi európai szinten a tagállamok közötti vitát azon hatásokkal kapcsolatban, hogy a gazdaság és mezőpolitikájuknak milyen hatásuk van magukra nézve, illetve a többi országgal kapcsolatban. Tehát adott esetben megnézzük tehát, hogy hogyan lehet korrigálni az esetleges nemzeti politikákat. Hati hónapja tart ez az európai szemeszter. E, azt gondolom, hogy a általános állampolgár számára nem ígérhető ez a cím. Az európai szemeszter mit is jelent? A költségvetés előkészítő időszak része ez, ahol eszmecserére kerül sor a különböző európai gazdasági és pénzügyi miniszterek között, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy milyen feltételek között készülnek az LKT nemzeti szinten. Még egyszer szeretném elmondani, meg kell határoznunk azokat az elemeket, amelyek esetleg negatív hatással lehetnek a szomszédos országokra, tehát költségvetési politikák káros, fertőző hatásairól van szó elsősorban. Az európai szemeszter a tagállamok között zajlik, a bizottság között és az Európai Parlament között. Az Európai Parlament az előkészítő fázisban lép be ebbe a folyamatba, elkészíti véleményét az ajánlásokkal kapcsolatban, amelyeket európai szinten lehet meghatározni. Az Európai Parlament szerepe nem minden egyes tagállam dolgaiban beavatkozni, nem ez a feladata, hanem az alkalmazott módszertan szeretnénk, hat, módszereket szeretnénk hatékonyabbá tenni. Itt az Európai Bizottság által készített ajánlásokra van szó, amelyeket a tanácsnak kell validálni világosan, pontosan kell fogalmazni, hogy hatékonyak legyünk. Nem arról van szó, hogy megismételjük az általános jellegű ajánlásokat, hogy kellenek a csodális reformok, ez kell, az kell. Azt hiszem, hogy hatékonyság az európai szemeszterben azt jelenti, hogy valóban célzott ajánlásokat tegyünk, amely minden egyes országra, akár külön-külön is értelmezhető nagyon jó, hogy jobban koordináljuk a gazdaságpolitikákat. Az év második fele, ez a nemzeti szemeszter, úgy neveznénk, amikor is a tagállamok, ahogy teszik is ezt, előkészítik a következő év költségvetését, figyelembe véve azokat az ajánlásokat, amelyeket európai szinten fogalmaztak meg és fogadtak el. Persze felmerül az a kérdés, kinek van nagyobb súlya mindebben, az egyes súlycsoportokról lehetne beszélni. Tehát mi történjen európai, mi történjen nemzeti szinten, melyiknek nagyobb a súlya. A nemzeti parlamentek esetében, a költségvetési szavazásokra vonatkozóan hogy is kell eljárni. Most a jelentésemet illeti, engem bíztak meg ezzel, a jelentés készülőben van, a jelentéstervezetet már leadtam, hála a kollégák megjegyzésének gazdagítottuk. Még tegnap is dolgoztunk ezen a szövegen, tegnap előpontosabban figyelembe vettük a módosítókat, amelyeket a kollégák leadtak. Arra törekszünk, hogy a parlament álláspontja a szemesztel kapcsolatban olyan álláspont legyen, amely reális, pragmatikus, és amely álláspont vagy vélemény bemutatja, hogy milyen aggájai vannak a parlamentnek, és hogy a parlament milyen módon kíván belépni ebbe a folyamatba. A demokratikus ellenőrzésről van szó európai szinten. Itt van nekünk szerepünk. Mindenképpen fel kell oldani egy kételyt, vagy és szeretnénk előre eloszlatni. Az Európai Parlament nem az ajánlások bírája, amelyeket a tagállamok megfogalmaztak, sem pedig nem a nemzeti parlamentek helyére pályázik, tehát mindenki nemzeti parlament a saját költségvetéséről dönt. Ha úgy tetszik, az európai szinten hozott döntésekkel kapcsolatban van demokratikus ellenőrzés, és ezt a demokratikus ellenőrzést az Európai Parlament hajtja végre. Az én részemről a jelentés tevezetek kapcsolatban említettem, meg módosítottuk hogy a kollégák megjegyzésének köszönhetően. Én megőriztem a bizottság azon megközelítését, amely a struktúrás reformokról szólt, illetve a költségvetések hosszú távú fenntarthatóságáról. A valódi kérdés az az, hogy a tagállamok készek-e, vagy megfelelően elkötelezettek-e annak érdekében, hogy megőrizzék azokat a politikai elemeket, amelyeket bejelentettek, amelyek segítségével pénzügyi helyzetüket, pénzügyi stabilitásokat garantálni lehet. Nagyon fontos, hogy a tagállamok alkalmazzák azokat az intézkedéseket, amelyeket bejelentettek. Nagyon fontos, hogy európai szinten kövessük ezen intézkedések végrehajtását. Nagyon fontos azokat a célkitűzéseket is megnézni, amelyeket meghatároztak. Úgy gondoljuk, nem feltétlenül a legjobb hatékonyságot szolgálja az, hogy állandóan a új intézkedéseket javaslunk, annélkül, hogy ezeket korábban hatékonyan ne alkalmazták volna, ne ültették volna a gyakorlatba, és ne elemezték volna őket hatékonyságuk szerint. Még egyszer azt mondom, hogy nyomon kell követni a célkitűzéseket, nagyon röviden és tömören számunkra ezt jelenti e, az európai szemeszter és a tagállamok közötti eszmecsere, hogy kell nagyobb hatékonyságra törekedni a gazdasági, pénzügyi területen, annak érdekében, hogy elérjük ezt a pénzügyi stabilitást, amely fontos az Európai Unió hitelessége és a munkahelyek teremtése érdekében. Köszönöm szépen! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Elmondom, hogy mi lesz a munkamódszerünk. Próbáljuk váltogatni az európai parlamenti és nemzeti parlamenti képviselőket. Először ketten lesznek a nemzeti parlamentektől, aztán egy európai parlamenti képviselő lesz. Három perce van mindenkinek, kérem ezt próbálják betartani. Nagyon sokan jelentkeztek ugyanis. Hogyha egy országból több nemzeti képviselő is szeretne hozzászólni, akkor kérem ezt beszéljék meg egymás között. És hogyha marad idő, akkor természetesen a, egy országból akár több képviselő is szóhoz juthat, de próbáljuk azt elérni, hogy minden ország kapjon szót. Hogyha a vita végére értünk, akkor pedig ismét Gózis úrnak fogom majd megadni a szót. Nézzük tehát Kajan Craner urat. Ő pénzügyi bizottság, méri szakbizottság alelnöke Ausztriából, aztán Svédországból, Karl Hamilton. Nos, Kreiner úrnak adom meg a szót, tessék. Three minutes. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az előadónak is, hogy bevezette a témát, a vita felvetéseit, és ha megengedik, németre térek át, mert könnyebb. Az európai szemeszter, nemzeti szemeszter kérdéskörben a nemzeti parlamentek egész évben dolgoznak a költségvetési politikán, nem csak egy fél évre, vagy rövidebb időre redukáltan. Ausztriában a legfontosabb döntéseket már tavasszal meghozzuk. A középtávú költségvetési politika alapjait pedig négy évre előre tervezzük. Tehát ilyen értelemben az európai szermeszter legfeljebb monitoring eszköz lehet, hiszen rövid távon nem tud beavatkozni a otthoni folyamatokba, legfeljebb középtávon tudja ellenőrizni, összehasonlítani, hogy az egyes tagállamok milyen irányokat vesznek. A reform során nyilván ezt sem lehet egyik napról a másikra és egyik évről a másikra mérhetően bevezetni, pedig úgy gondolom, hogy a közép és hosszú távú trendeket érdemes figyelemmel követni, és nem szabad túl magasra tenni a lécet, az elvárások horizontját, mert kiderülhet, hogy nem is valósul meg, amit egy fél évvel korábban esetleg felvetnek egy parlamentben. Tehát a célokra és nem a módszerekre koncentrálnék. Eddig így volt ez, de elhangzott, hogy egyre inkább a hogyanra is oda akarnak figyelni Európából. Én ezt nem tartom jó megközelítésnek, mert a hogyan hagy döntsék el maguk az országok. A célokat megadhatja az Európai Unió, de dönthessék el a helyiek, hogy hogyan jutnak el ezekhez a célokhoz. Egy kicsit az a benyomásom, hogy egyensúly van a gazdaság és a pénzügy között, olyan értelemben, hogy a munkahelyteremtés, szociális témák, én Grácz környékéről származom, és ugye a Bundestag tagja vagyok. Tehát ezeken a területeken egyensúlyt kéne teremteni a szemeszter keretén belül is. Az a benyomásom továbbá, hogy ha 2020-as célokat nézzük, hát akkor 40-50 cél is megfogalmazódik. E, a tagállamok megpróbálják ezeket e, kitűzni és elérni, de biztos, hogy a két cél a legfontosabb, a 3%-os eladósodási háztatási hiány cél, mindenhol ö, kiemelt cél, és jó ez a 40-50 cél, mindegyikkel egyet tudunk érteni, ugyanakkor a foglalkoztatás, mint másik kiemelt kérdés számunkra és gondolom másoknak is nagyon fontos, sokkal fontosabb, mint az összes többi. Egy társadalom működése szempontjából a foglalkoztatás alapvető kérdés. A deficit államháztatási hiány témában minden tagállam magától is próbálja azt lefaragni, ugyanakkor a, a fiatalok munkanélkülisége a serpenyő másik tálkájában még súlyosabb, érvként esik latba. Tehát nem azt mondom, hogy a deficit kérdés ne lenne fontos, de legalább ilyen fontos a foglalkoztatás, hanem fontosabb. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Hamilton úr. Három perc. Mikrofon nélküli hozzászólás. Yeah. Is it now on? Okay. Most már működik? Jó, Svéd vagyok, Svédország nem tagja az eurozónának, pár van olyan Svédországban, aki azt szeretné, hogy előbb-utóbb Svédország csatlakozom, mások nem. De nagyon fontos a parlament, Svédország, Svéd parlament számára, hogy minden ajtót nyitva tartsunk. Az eurónak is meg kell adni a lehetőséget, de másra is gondolni kell. Nagyon szigorú a költségvetési felügyeleti rendszerünk, nem valami zseniális az egész elgondolás, viszont már voltak korábban, volt korábban egy nagyon súlyos banki válságunk a 90-es évek elején. A költségvetési hiány 12% volt, nagyon sok bank bajba került, és aztán ezeket el, ismételten el kellett adni. Akkor költségvetési szabályokat fogalmaztunk meg, Nagyon fontos, hogy megfelelő mutatóink legyenek, és azt is világosan jelezni kell, hogy ezeket hogy kell elérni. névértékre szóló szabályaink vannak a jövőbeli kiadásokra, aztán a nyugdíjreformot is megreformáltuk akkoriban, és ez hasznunkra vált azóta is. Tehát nagyon is támogatjuk az európai szemeszter gondolatát, a különböző mutatókat és célkütőzéseket, amelyekkel ez jár. Illetve annak is örülünk, hogy górcsele vegyük az országokat, illetve hogy az ajánlásokat lehessen kommentálni. Egyetlen fenntartásunk van, nem szeretnénk, hogy nem szeretnék, hogyha más tagállamoknak vagy a bizottságnak beleszólása lenne a svéd bér táblába, tehát hogy alakulnak a bérek. Svédországban erről a szakszervezetek döntenek, Svédországban ez kiválóan működik, lehet, hogy máshol nem, de nálunk is jó, nem szeretnék, hogyha ebbe bárki is beleszólna. Most ősszel fiskális csomagról és döntés születik majd a svéd parlamentben, a bankunióról, illetve az ehhez kapcsolódó felügyeletről is vitát tartunk majd. Ugye ez egy javaslat sor első eleme. Tehát egy gondunk van jelenleg ezzel, hogy az előttem szóló is említette, a fiatal, fiatalok munkanélkülisége jelenleg a munkanélküliségi rátanának 7,5 próbáljuk ezt lecsökkenteni. De csak úgy, ahogy Európa többi részén nálunk is struktúrális reformokra van szükség, próbáljuk ezt megoldani. Tehát mindenképpen a szigorú költségvetési szabályokat preferáljuk mi is. Köszönöm. Now for... Köszönöm szépen az Európai Parlament nevében. Eliza, ez az árnyék eladóknak adom meg a szót három percre. Obrigada. jó, eh, fui sombra do... tosszér ser Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében árnyék jelentős tevője vagyok az európai szemeszterről szóló anyagnak. Nagyon örülök annak, hogy Gozesz úr ennyire nyitott volt, de a következő dolgokat hadd mondjam el. Nos, megpróbáljuk megpróbáljuk azt elérni, hogy egyfajta egyensúly álljon fel a költségvetésben. Nos, közös jövőnk van, és az országok természetesen gazdaságaikkal együtt nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és ez igaz az eurozónán kívül és belüli országokra is. A válságra azonban együttesen kell reagálni. A válság az eurózónán belül a nem megfelelő növekedés következtében is kialakult. Nos, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, ezt a problémát meg kell tudni oldani. A túlzott eladósodás és túlzott deficit vonatkozó intézkedéseket mindenképpen alkalmazni kell. Nos, jelenleg azt kell elérni, hogy egyfajta harmonizáció valósuljon meg a költségvetési folyamatban is. Nem nem csak a hatos csomag, illetve a kettes csomag intézkedéseire van szükség, tehát nem csak egyfajta költségvetési fegyelmet kell szorosabbra vonni, hanem azt is el kell érni, hogy egyfajta konvergencia jöjjön létre a tagállamok gazdaságai között, különös tekintettel az eurozónára. Tehát egyensúly a lényeg, nagyon fontos, hogy a kutatásra, a fejlesztésre, innovációra, technológiai vívmányokra megfelelő költségvetési rész jusson. Fontos, mint amit említettek, a foglalkoztatás, és hát a növekedés is és a költségvetési fegyelem is. Mi szocialisták pontosan tudjuk azt, hogy mennyire fontos, hogy mennyire, mennyiben valósul meg az, amit a bizottság javasol. Tehát és mi történik akkor ezekkel a bizottsági ajánlásokkal, hogyha nem hozzák meg a hozzá, nem ö, hozzák meg a hozzájuk fűzött reményeket? de fontosnak tartjuk azt is, hogy megfelelő párbeszéd alakuljon ki a tagállamokban, például a szakszervezettel, a regionális hatóságokkal, illetve a nemzeti parlamentekkel. Ebben a szellemben dolgozunk tehát, és reméljük, hogy ebben a kérdésben továbbiakban is egyet tudunk érteni. Köszönöm. Thank you very much. And the next two national parliament... Következő két nemzeti parlamenti képviselő a francia szenátusból. Marini úr, aki a szenátus pénzügybizottságának bizottságának elnöke, majd Belgiumból Zsionet úr, elnézést. Az írás próbálom kibogózni és a kiejtést. Marini úr. Sajnos nem halljuk még. Sajnos továbbra sem halljuk. Ah, pardon. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az Ekon bizottságnak, hogy megszervezte ezt a mai tanácskozást, hiszen ez, ez az februári ülésünk természetes folytatása. A válaszokban, amelyeket a francia szenátus nevében fogalmaztam meg, több megfigyelést tettünk, megállapítottam, hogy a szintézist alkotó jelentésben megtaláljuk a szenátus kérdésére adott válaszokat. Nagyon jó ez a munkamódszer, amely segítségével előre tudunk jutni. Ha megengedik, tájékoztatnám önöket avval kapcsolatban, ami Franciaországot illeti, és a következő hét programját. A pénzügyi bizottságunk feladata két fontos szöveg elkészítése, amelyekről be fog számolni. Egyrésztről a TSCG, az LKT ratifikálása, illetve az a törvény, amely a közkiadásokkal, a közfinanszírozással foglalkozik. Mint mindenki tudja, eléggé valószínű, nagyon valószínű, hogy az LKT-t elfogadják, és hogy nagy körben fogják. A politikai skála nagy része támogatni fogja. A szenátusban jelenleg a baloldal van többségben, nem tudjuk elképzelni azt, hogy egyedül megkapná a többséget a ratifikáláshoz, ha az ellenzéki hangok nem avatkoznának be ebbe a jóváhagyási folyamatba. Azt gondolom, ez egy jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy széleskörű politikai támogatottság nagyon fontos tehát az a szerves törvény, amely a francia jogban, ez az alkotmány alatt következő szint, előírja azokat a pontos szabályokat, amely lehetővé teszi, hogy a költségvetési különböző eurózóna eurózónabeli tagállamok költségvetései dokumentumait össze tudjuk vetni, és ez a szerves törvénynek nevezett dokumentum Franciaországban független gazdasági bizottságot hozunk létre először Franciaországban, a közgazdászok így nevezik ezt a bizottságot. Ez a bizottság az európai gondolatokat magáival téve, a közkifinanszírozási bizottsággal együttműködve nagyon fontos szerepet játszik majd abban, hogy a makrogazdasági előirányzatokat elfogadjuk, amelyek ugye a pénzügyi alap, finanszírozás alapját képezik, aztán a gazdasági ciklus fogalma, a és deficit fogalma, a és erőfeszítések ide tartoznak, az a 3%-os cél elérése érdekében mit kell tenni, és az egyensúly felé visszavezető utat hogy kell megtalálni, több oldalú törekvésekre van szükség ehhez. Elnök asszony, én nagyra értékelem ennek az európai gyakorlatnak a folytatását, vevő is vagyok rá, és azt szeretném mondani, hogy rendszeresen találkozzunk, rendszeresre rendezvókat tarthassunk meg, és akkor is, hogyha nagyon érdekes a különböző véleményeket meghallgatni, azt szeretném, hogy a következő munkaprogram érdekében összpontosítanánk bizonyos témákra, méghozzá annak érdekében, hogy módszeresen előre tudjunk lépni, e, jobb lenne, e, tehát jobban megismerni kölcsönösen egymás álláspontjait. Köszönöm szépen. Thank you very much. Thank you. Köszönöm szépen. Most a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság tagját, Gölknet urat szólintom, a saját parlamentjének a Költségvetési Bizottságának a tagját, Belgiumból. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon fontos ma megerősíteni a párbeszédet az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Ma erre van lehetőség, három célom van a mai hozzászólásommal, az ajánlásokat illetően az európai szemeszterrel kapcsolatban. Bár támogatjuk az megerősített integrációs folyamatot, költségvetési fegyelmet, különböző ajánlásokat és különböző elképzeléseink vannak, amelyek Belgiumra vonatkoznak. Az első nagyon fontos a kiadások csökkentése, nem figyelembe véve az új bevételeket például az adócsalással kapcsolatos küzdelem során, vagy a banki tranzakciós adó kapcsán új jövedelemönekre, bevételekre lehet szerteni. Nagyon fontos a gazdaság élénkítés, erre külön figyelünk. Nagyon fontos az fizetések infláció követő volta, ezt megjobban megkövetelik a szociális partnerek, ez egy nagyon fontos gazdasági, szociális stabilizáló erő. Aztán sajnáljuk azt, hogy kihagyták azt a nagyon fontos dimenziót, az Európai 2020-as stratégiát, a szegénység elég küzdelmet, a megújuló energiákba fektetett források, nagyon fontos az energia hiánya szembeni küzdelem. Itt vannak olyan indikátorok, amelyekre összpontosíthatnánk. Ezek fontos adatok, amelyek segítségével a jövő munkahelyét és gazdaságát készíthetjük el. A harmadik hiány, amire felhívnám a figyelmet, az a kapacitás, amely segítségével forrásokat lehet a gazdaság élénkítése, a gazdaság átalakítására fordítani, a rágazdaságra. Én azt gondolom, hogy az ökológiai átmenetet kellene kiemelni a gazdaságban. A különböző jelentések is rámutatnak arra, hogy az ökológiai gazdasága, a jövő gazdasága. Aztán szeretném még kiemelni azt, hogy nem eléggé figyeltek oda a banki ágazat reformjára, a pénzügyi ágazat reformjára, a spekulációra, amely ágazat, tehát a mai spekuláció a mai tagállamok válságos helyzetét kiváltotta. Tehát azt szeretnénk, hogyha ez az ágazat nagyobb lelkesedéssel fogadná a banki tranzakciós adót. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet. Azt gondolom, hogy be kell építeni a szociális, környezeti és fiskális aspektusokat, amelyeket érintettem, így lehet valóban konszenzusra jutni. Ezeket a dimenziókat ki kell egészíteni a jelentésben található egyéb dimenziókkal, csak így tudunk kilábalni ebből a válságból. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Az ALDE árnyék előadó most éppen nincs itt a helyén. Hogy akkor Evelyn Törmennek adom meg a szót. Zöld frakció tagja. Türen asszony. Nem halljuk mikrofonját kikapcsolta, talán véletlenül. Most visszajött a hang. Mi követjük a szemeszter során történeket, még hogyha a saját hazám nincs is benne az eurózónában. Hasznosnak találjuk, hogy az egyensúlytalanságokról szó van, nyomást gyakorol a bizottság, annak érdekében, hogy egy irányba kezdjenek tovább lépni az országok, és kezdjenek koordinálni egymással. Tehát teljesen támogatjuk a folyamatot, persze láttunk már is számos javítani valót rajta. Jobb egyensúlyra lenne szükség a gazdasági célok és a 2020-as célok között. Szerintem ezt nem sikerült még megvalósítani. A kettő koherenciáját is meg kéne valahogy teremteni, Eddig ezek ellentmondásban voltak egymással többnyire, pedig ez így nem jó. Aztán az is foglalkoztat minket, hogy korántól kezdve összetudjuk vetni egymással az éveket, és nem csak ajánlásokat adjunk automatikusan, hanem kövessük is azt, hogy honnan hová lép el egy ország, valódiak legyenek az ajánlások, és figyelembe vegyék a kormányzati prioritásokat is. Az én kormányomat például megerősítették abban, amit eddig is csinál, szerintem lehetett volna elváróbb a bizottság, és a civil társadalommal tartandó kapcsolatok területén a 2020-as szélok miatt is több tevékenységre lenne szükség. Érdekes önöktől hallani most, hogy a saját szempontjukból ezeket a dolgokat hogyan látják, milyen előnyeit látják annak a folyamatnak, és milyen gondokat látnak benne, amelyeket esetleg közösen tudunk majd orvosolni, hogy valóban elérje célját az európai szemeszter, mint intézmény. Elnök, köszönöm. A következő két nemzeti parlamenti képviselő Alex White lesz, aki az ír költségvetési bizottság elnöke, és Eduardo Cabrita Portugáliából, aki ugyanezt a posztot tölti be saját parlamentjében. Elek, ha gond lenne a mikrofonnal, figyeljék, hogy ég a lámpa, melyik a gomb. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a jelentést, és köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatunk mi is itt nemzeti parlamentek a szemeszter kapcsán, a szemeszter megközelítésével kapcsolatban. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, jó irányba indult el a program, és előre megvannak a fő időpontok is. Az európai dimenzióját próbálják megtárgyalni a tárgyaló felek annak, amit tenni kell. Írország és általában a hazám ugye sok támogatást kapott az EU-tól, és ez nagyon nagy lendületet adott a gazdaságnak évekkel ezelőtt. Igyekszünk, és meg is kellett mindig is felelnünk az EU támasztotta szempontoknak. Nálunk pedig a Költségvetési Bizottságban ez különösen fontos, hiszen nekünk is sok jogalkotási munkánk van a hazai jogot is folyamatosan reformjáljuk, a bankjogot, a munkajogot, a nyugdíjjogot, és ezekkel minden kapcsolatos végül is az a kérdésfeltevés, amit az európai szemeszter magának kitűzött. A szemeszter által kitűzött célokból fogadó kötelességek tekintetében nem akarok most persze mások nevében beszélni, mivel ugye mondom, mi nagyon komoly támogatást kaptunk az EU-tól, és eh, eleve meg kellett felelnünk nagyon sok szempontnak. Van, aki ezt úgy látja, hogy beleavatkoztak a dolgaimba, én személy szerint ennek nagyon örülök, hogy ez így történt. Bizottságom otthon és az egész parlamentünk ezért elkötelezett volt mindig is, a költségvetés rendbetétele mellett, és a támogatási program konkrétumaival nyilván hatni fog arra, hogy milyen lesz és milyen minőségű lesz az otthoni parlamenti vita is. Tehát nekünk ez szövetségesünk, ez az eszköz, Mindent igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy ezek a kérdések nálunk is napirenden maradjanak. Nálunk, mondom, azért eddig is fontosak voltak a költségvetési fegyelem ügyei, de ha még fontosabbak lesznek, az annak csak örülni tudunk. Elnök aztán még röviden, azért is üdvözöljük ezt a folyamatot, mert mert fontos, hogy feltárjuk közösen azokat a kihívásokat, amelyek megoszlanak közöttünk, hogy mi az Európai Parlament feladata és mik a nemzeti parlamentek feladatai. Egy ilyen mai egyeztetés is ezt a feladatelosztást szolgálja, és jó, hogyha hallunk egymásról is, mert jobban tud, fogjuk tudni, hogy milyen kontextusban működünk, még hogyha otthon működünk is. Ezek a témák talán inkább a holnapi munkacsoport ülése tartoznak, de már most szerettem volna őket fölvetni. Köszönöm szépen! Valóban holnap ezt a kérdést fogjuk vizsgálni, körüljárni. Ebbe is mindenképpen, ez, ez a téma is megérdemli a figyelmet. Portugália következik, Eduardo Caprita. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a portugál parlamentet képviselem, és a portugál parlament nagyon nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy ezt a kérdést, az európai szemesztert, ezt a témát előre vigyük, illetve felkaroljuk, illetve hogy szorosabbra vonjuk a kapcsolatot az európai parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel. Nos, sok országban felmerül a kérdés, hogy mennyire számol, számít ez beavatkozásnak. Portugáliában viszont egy nagyon komoly illeszkedési folyamat megyünk keresztül, és úgy véljük, hogy mindenképpen növelni kell a parlamentek részvételének arányát. A parlamentek alapvetően a, a demokráciát képviselik, az emberek hangját jelentik, tehát szorosabbra kell vonni a, a parlamentek bevonását, illetve szélesebb körű párbeszédre van szükség. Mi úgy véljük, hogy nem feltétlenül az éves pénzügyi tervezési tervekre van szükség, hanem akár már négy évvel ezelőtti költekezési, vagy kiadási elképzeléseket is be lehet gyűjteni. Most illetve az ország specifikus jelentéseket is el kell készíteni. Mindenre nagyon oda kell figyelnünk, hogy megfelelően tudjuk finanszírozni országunk gazdaságát. Portugáliában kialakítottunk egy független bizottságot, amelynek van három portugál tagja és két Európai Uniós, de külföldi tagja. Ezt kell tudni Portugáliáról, és nagyon fontos az is, hogy Portugáliában a különböző költségvetési fegyelmi intézkedések megfelelően párosuljanak a Európa 2020-as célkitűzésekkel. Tehát egyrésztről fegyelem, másrésztről pedig innováció és foglalkoztatás. Sajnálatos módon az eddig intézkedések azzal a hatással jártak Portugáliában, hogy megnőtt a munkanélküliség. Jelenleg 16%-nál tartunk, ez történelmi rekord. Nos, amikor az európai szemesztert értékeljük ki, akkor mindenképpen beszélni kell arról, hogy a különböző célkitűzéseink hogyan párosulnak a jövőképünkkel, tehát hogy a szociális hatása és a reál gazdaságra pontosan milyen hatása van a különböző programoknak, a különböző költségvetési fegyelmi intézkedéseknek. Megemlíteném még a hatos és a kettes csomagot, nagyon fontos, hogy, az eme, hogy a, növekedés és a növekedést együtt vizsgáljuk a foglalkoztatásra. Köszönöm. Most az ECR frakció nevében Dirk Epping következik. President, um, please allow me to make... Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne néhány észrevételem arról, hogy vajon mennyire hasznos az európai szemeszter. Ami az ország specifikus ajánlásokat illeti, be kell valljam egyetértek a bizottság ajánlásaival, de van itt újdonság is, az IMF és az OECD ugyanezen ajánlásokat tették meg már az elmúlt évtizedekben is. A, tagá- a tagállamoknak gyakran azt javasolja az Európai Bizottság, amit már egyébként is megtesznek, vagy megtennének. Más esetekben viszont a tagállamok nem veszik figyelembe az ajánlásokat, vagy éppen az ellenkezőjét teszik. Ilyen szempontból talán kicsit felesleges az az 1500 oldalnyi elemzést, amit a bizottság írt erről. Franciaország esetében, hogy egy példával éljek, az az egyes számú ajánlás, hogy az emberek többet dolgozzanak, ne kevesebbet. Holland úr, akinek nagyon szép a neve, első lépésként lecsökkentette a nyugdíj korhatárt. Kérdés, hogy Holland úr valóban megfelele azon megszorítási elképzeléseknek, amit a bizottság kér rajta számom. Ami a gazdasági párbeszédet illeti, és ugye számokra ez most nagyon fontos, hadd mondjam el azt, hogy egy eszmencserére került sor a belga pénzügyminiszterrel, Van Akere úrral. Nagyon rózsás képet festett a belga gazdaságról. Most azonban kiderült, hogy azon adatok, amelyekre ő alapozta a azok az adatok, amelyre ő alapozta az előadását, túlságosan optimisták voltak. A belga gazdaság recesszió előtt áll, és sokkal gyorsabban süllyed a belga gazdaság teljesítménye, mint az európai átlag. De Croo úr, a belga parlament előző elnöke valószínűleg egyetért ezzel, és ő hadd üdvözelje itt most körünkbe. Azt hiszem, ez sokkal inkább a helyi sajtónak volt számva ez a rózsás kép, amit akkor hallottuk, a jelenlegi helyzet azonban ennél ettől eltér. akkoriban erre az eseményre elég kevés nem belga európai parlamenti képviselő ment el, tehát voltak éppen belga-belga párbeszédről volt szó. Támogatom azon bizottság ajánlásokat, hogy struktúrális reformokra van szükség, különösen a foglalkoztatási piacra, a foglalkoztatási piacra a nyugdíj reformjára, illetve az adminisztráció csökkentésére gondolok. Now for the uh, next two from the National Parliament. Köszönöm szépen. Nemzeti parlamentek következnek Lettország, Janis Ozolin, aki pénzügyi bizottsági alelnök, illetve a Litván parlamenttől a Költségvetési Bizottság elnöke, Kastusis úr. Yeah. Anyway, right. Mr. Ozolins. Ozolin szúr, nem tudom, hol ül, öné a szó. Yeah. Whose name I've Lettország következik, elnézést, ha rosszul értettem a nevé, nevét. That's a right, right, right one. Lettország, igen. Csak azért, hogy mindenki élvezhesse, ha már erről van szó, lett nyelvet, akkor át is térek anyanyelvemre. Az európai szemeszter gondolatát üdvözöljük. Támogatjuk továbbá azt, hogy így most a nemzeti parlamentek bizottságaiban is több szó lehet a költségvetésről. De nagyon sok mindent kell szinkronizálni, harmonizálni ehhez, hogy összehasonlíthatóak legyenek az országok, az éves jelentéseket, az előrejelzéseket és a közös piac alakulását is. Lettország úgy gondolja, hogy a nemzeti reformokat nem lehet áprilisban benyújtani, erről már beszéltünk, egyeztettünk egyszer, amikor ugyanez volt a téma, mert az összehasonlításhoz szükséges számok és a prognózisokhoz szükséges adatok nem lesznek még kész áprilisig nálunk. A nemzeti reform tervek és a konvergencia tervek szorosan összefüggenek, ezért ezeket a parlamentnek szerintem együtt kéne tárgyalnia. Éppen ezért korábban nem is fogunk tudni számokat produkálni. Tehát mi mindenképpen több időt kérünk ehhez, Szerintem az egész évben során lehetne ezt a munkát végezni, nem kéne dátumhoz kötni azt. A folyamatos nyomonkövetéssel pontosabb lenne a kép is, amit kap a bizottság az országokról, és az országok is nyilván egymásról. Több speciális ülésre is szükség lenne, ugyanakkor tudjuk, hogy nagy a munka, teher, ezért jobb tervezésre van szükség, pontosan a konvergencia és a nemzeti tervek áttekintése szempontjából. Lettország fennkívánja tartani magának azt a lehetőséget, hogy pontosító megjegyzéseket fűzön későbbi időpontban is a saját szövegeihez, és ahhoz, hogy hogy csak akkor legyen köteles módosításokat végezni, hogyha azok időben történtek meg. 2012-ben például nem volt időnk a végrehajtásra. Tehát kétoldalúbb párbeszédet szeretnénk. Ami a reformterveket illeti, jobb időpontokat lehetne kiírni, rugalmasabb módon eleve, ugyanakkor egyetértünk azzal, hogy az EU szemeszter kapcsán aktuális kérdésekről is lehetne és lehetett volna többet beszélni, amelyeket, különösen amelyeket a tanács képtelen volt megoldani. A monetáris politika, adópolitika ha területén, ha időben elhangzanak a viták, akkor átláthatóbb lesz maga a szemeszter is, és hatékonyabb. Elkerülhetők lennének az ismétlődések. Most a Litván Költségvetési Bizottság tagját, Glaveckas urat kérem szóra emelkedni. Köszönöm, elnök asszony. Anyanyelvemen litvánul szeretnék beszélni, Többen már szóltak előttem, és sok mindent elmondtak, amit én is osztok. Litvániában a helyzet az, hogy az általános rendelkezésekkel van néhány gondunk, mert persze minden országnak vannak sajátosságai, de hát nekünk is van sajátosságunk. Konkrétan az, hogy nagyon kemény válságon vagyunk túl. A litván kormány a parlamentben végül is ügyesen, hatékonyan menedzselte le a válságot, levontuk a tanulságokat, és a problémák nagy részét sikerült megoldani. Ezt már az idei év eredményei és a jövő évi prognózis is mutatják. Tehát jó irányba haladunk. Strukturális reformokat hajtott végre az ország, most hajtjuk ezeket végre, és ezt mások is elismerik, hogy ez így van. Véleményem szerint az európai szemeszternek van értelme, már lélektani szempontból is. Ugyanis mi litvánok a pénzügyi válságnak, a szociális válságnak rendeltük alá most erőforrásaink többségét, és a reformokat magukat is ezen a területen kellett megoldani, ezek pedig szorosan kapcsolódnak a néplélekhez. A parlamentünkben ráadásul ugye választások lesznek nálunk is, nem, nem látjuk még, hogy hogyan alakul a jövő. Tehát ebben a pillanatban különösen hasznos, hogyha az Európai Unió megfogalmazza a költségvetés alapvető normáit és segítségnyújtást ad ezek alkalmazásához. Tárgyalásaink során nem volt mindig könnyű persze ezeket az említett döntéseket meghozni, de itt is a, a lélektani szempontok uralták a terepet, a döntéshozást segíti, hogyha van egy európai nyomás, tehát lélektani szempontból nagyon fontos nekünk, hogy van európai szemeszter, és hivatkozhatunk rá. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lesz időnk még egy pár nemzeti parlamenti képviselő hozzászólására. Ha valaki esetleg nem akar szót kérni, lehet még. A zöldek nevében Bocsánat, a Gól nevében Marisa Matthias asszonynak adom meg a szót. Sven ott integetett. Semmi baj, elnök asszony, köszönöm szépen. Én az előttem szóló kollégáimmal egy én az Egyesült Baloldal nevében foglalkozom ezzel a témával, és szerintem nagyon fontos, hogy egy pár megjegyzést tegyek a kapcsolatban, hogy a parlament milyen álláspontot képvisel. Kozesz úrnak, a jelentéstevő úrnak gratulálni szeretnék eh, jelentés tervezetéhez, hiszen arra tesz kísérletet, hogy ezt a témát több szemszögből megvizsgálja, és megpróbálja kiemelni azt, amit eddig már kidolgoztunk a beszélgetéseink során. Elsősorban a növekedést kell fellendíteni a költségvetési koordináció keretében. Persze meg kell felelnünk kötelezettségeinknek, az adottságokhoz kell alkalmazkodni, és nem fordítva, mert nagyon gyakran az a helyzet, hogy a politikusok arra tesznek kísérletet, hogy céljaikat mindenáron keresztül akarják vinni, és azt mondják, hogy a valóság nem megfelelő, a céljaink igen, ezt mondják gyakran a politikusok. A valódi, objektív tényekhez kell alkalmazkodnunk. Magas a munkanélküliség, nincs növekedés, ez a valóság. Akkor is a különbség van az egyes tagállamok között. Nincs egy általános recept, ami mindenkinek jó, nem mondhatjuk azt, hogy európai megoldásra van szükség, nem elég ezt hangoztatni. Portugália a trojka beavatkozásának köszönhetően megtapasztalta, hogy mit jelent a spórolás, mit jelent a gazdasági megszorító intézkedések sora. Mit jelent a költségvetési koordináció európai szinten? Csak azt, hogy a dél-európai országokat megfegyelmezik a költségvetés szempontjából. Hát hol itt a koordináció? Hát kérem szépen, ez itt nem egyenlő bánásmód. Éppen ezért azt szeretném mondani, hogy úgy gondolom, hogy sokat kell még tenni annak érdekében, hogy egy kicsit vonatkoztassunk már el ettől a, a hiánytól, az állománytól, mintha rögeszménké válna ez a két fogalom. Az intézkedések, amelyeket hoznak, sokszor nem fenntarthatóak, nem megvalósíthatóak. Ha csak csökkentünk, csökkentünk, csökkentünk, ha privatizálunk, ha rugalmasabbá tesszük a munkaerőpiacot, csökkentjük a bérköltségeket, Portugáliában és más országokban kiderült az, hogy nem működnek ezek az intézkedések. Helyre kell hozni a makrogazdasági egyensúlyt, a felesleg és a hiány között. Egyensúlyt kell teremteni. Nem kell azokat, nem szabad azokat megbüntetni, akik bevezették a megfelelő intézkedéseket. Export feleslegnél sincs bírság. Tehát eh, kérem szépen, ne csak a furkós botot használjuk a dél-európai országokban. Köszönöm szépen. A nemzeti parlamentek nevében a Luxemburgból a pénzügyi bizottság alelnöke Roger Negri, aztán a belga parlamentből De Creux úr, Negri úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nyilvánvalóan üdvözöljük azt, hogy bevezetése került az európai szemeszter. Nyilvánvaló, hogy mi is állandóan egyensúlyt keresünk a költségvetési fegyelem és a gazdaság élénkítés között, a közbefektetések terén. Nagyon fontos a munkahelyteremtés, illetve a munkahelyek megőrzése. Nyilvánvalóan a fiatalok munkanélkülisége is nagy problémát okoz, meg kell reformálni a nyugdíjrendszert is. Úgy gondoljuk, hogy az infláció követő rendszerünk a bérek terén bevált, úgy gondoljuk, hogy vannak, van lehetőség arra, hogy a megélhetési költségekhez alkalmazkodjanak a bérek és fizetések országunkban. Amit egy kicsit érezhetünk, tehát amiből kiderül, hogy mennyire fontos az eurozóna országai előrelépjenek méghozzá együtt az ajánlások és az európai ellenőrzés segítségével, nagyon fontos ez tehát. Másrészt azonban a mi országunkban és más országokban nagyon fontos a költségvetési autonómiát megőrizni, és a politikai autonómiát is. Az európai szemeszter olyan rendszer kell legyen, amely élettel teli, és javulnia kell ennek a szemeszternek az igényekhez alkalmazkodva. Nagyon fontos, hogy állandóan megvizsgáljuk az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek eszmecseréje kapcsán, hogy mennyire hatékony az európai szemeszter, egy eh, nem ördögi, hanem érdemi kör létrehozásával, ami a az intézkedések hatékonyságát életi, meg kell ezeket vizsgálni tehát. Újabb ajánlásokat is megvizsgálhatunk. Mi ezt az utót kívánjuk követni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Ducru. Ducru úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilván ebben a teremben többeket meglepek. 44 éve vagyok egy nemzeti parlament tagja. 44 éve. 68-tól mostanáig mindenfajta funkciót betöltöttem a belga parlamentben. A 44 év alatt láttam azt a csatát, amelyet a szuverenizmus és a szuverenitás elvészése közötti csatában folytattak. Ha úgy tetszik, az országok újra rajzolták az európai térképet, újabb tagállamok jöttek, nagyon sok számban érkeztek új tagállamok, és azt gondolom, hogy a csatlakozás hozzájárult a kereskedelem, a piac fellendüléshez, az ipar fellendüléshez. Ha úgy tetszik, valamilyen szinten a különböző versenyfeltételeket ki egyenlíteni a közös Európa segítségével, az európai gazdasági kultusz keretében. Az államok azonban nem követték ezt az utat. Az államok megtartották szinte személyes politikájukat szuverenista módon, közvetlenül a tagállamok, az államok vállaltak felelősséget választóik előtt, addig, amíg a válság ki nem robbant. Akkor jöttek rá arra, hogy nem lehet egy politikai unió egy minimális gazdasági uniók között. És eh, hát, ha úgy tetszik, elkezdtek a tagállamok a hiányról, a hiány feltételeiről, az államadóságról, a pénz értékéről beszélgetni, és amit most megélünk Európában, mi a saját országainkban is megéljük, legyen Spanyolországról szóval vagy Belgiumról, vagy más országról. Na most az alkalmazkodás ez az neoszuverenitás, vagy szuverenizmus a tagállamok részéről, azt hiszem, hogy igazi vita, aktuális vita témája ez. Nem nélkülözhetetlen, nem csak nemzeti szinthez lehet folyamodni annak érdekében, hogy összekössük a költségvetési fegyelmet a gazdaság élénkítése, Ha Európának lenne lehetősége, ha lenne merész, eléggé merész, ha lenne elég forrása, a gazdaságot fellendíthetné, fenntartva persze a költségvetési fegyelmet, azt hiszem, hogy bizonyos lépéseket tehetnénk. De most hát a közösségünkön belüli konkurencia hiányában van egyfajta világverseny, ami sokkal nagyobb. 44 éve, hogy ugyanannak a parlamentnek a tagja, Kína felemelkedett, India, Brazília, Indonézia, nagyon sok kontinens emelkedett fel, feltörekvő állam hihetetlen versenyt jelentenek. Az a rendszer, amit kidolgoztunk, ezekkel szemben ezek a feltörekvő államok versenytársaként lépnek fel. Én azt gondolom, hogy a szuverenitásról, vagy a de szuverenitásról beszélgetni kellene, de ne feledkezzünk el a gazdaságélénkítésről, sem a versenyről mindeközben. Thank you very much. I've got Köszönöm szépen. A bizottságból még ketten jelentkeztek, Pervas Berez, és aztán Sven Gigol. És utána következik majd Gozész úr jelentéstevő, de hogyha valaki még addig úgy gondolja, hogy felszólal, akkor talán lesz lehetőséget. Tessék, Pervas. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetünk a nemzeti parlamentekkel néhány képviselőjük számára ez nagyon fontos lépés ebben a folyamaton, amelyet hát egy ideje már elindítottunk, a válság előtt már ezt a folyamatot elindítottunk. Láttuk, hogy mennyire fontos ez, napról napról láttuk, hogy mit, függetlenül mit csinál a tanács, a bizottság, mi, nemzeti parlamentek, európai parlament, nekünk van közös nevezünk, úgy tetszik, van mit megosztozni én azt gondolom, hogy nagyon pragmatikusan, az európai szemeszter hatékonyságába vetett hitünkben közösek vagyunk. A tanács szintjén valami azért ledöbbent engem. Az az igazság, hogy az európai szemeszter létezik, itt van az éves növekedési elemzés, a tagállamok elküldik a nemzeti reformprogramaikat és a stabilitási konvergencia programjukat, aztán mindez átalakul egy nagy, a tanácsátok kidolgozott mutatás csomaggá, amely országspecifikus ajánlásokat validálja. Van egy kis kételj, de hát azt hiszem a kreatív kételj nem tart sokáig. Azt gondolom, hogy mindig konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg, amely segítségével előre lehet lépni. A jelentéstevő azt hiszem jól kifejezte a nemzeti parlamentek felé, hogy mi valóban szeretnénk harmóniában együttműködni velük. Azt szeretném mondani, hogy ebből a szempontból az első tanulmány, amelyet elvégeztünk, a tanulmánynak az első része, amelyet a külső hozzászólók segítségével hoztuk létre az európai szemeszterrel. Kicsit csalódott voltam, de ami most a kezünkben van, valóban nagyon hasznos alapot képez, mert alulról felfele történő értékelésre van szó. Megnézi, hogy mit történik egy, Európa, egy nemzeti parlamentben, így lehet kiépíteni jövőbeli hipotéziseket nagyon konkrét dolgok alapján. Engedjék meg, mindenki megérti, hogy csodálkozzam. 15-ös oldalon van egy egyszerűsített változata az európai szemeszternek. Van egy üres vonal, egy üres sor, az Európai Parlament sora. Hát nem vagyunk kompetensek, talán nem ezért üres ez a sor, 2004 óta márciusban tartjuk meg a találkozókat a nemzeti parlamentekkel. Az a cél, hogy a tavaszi csúcs előtt befolyást gyakoroljunk együtt a tanácsra. Hát, ha úgy tetszik, olyan helyzetbe szeretnénk hozni minket, tehát a tavasszal, azért, hogy tavaszi csúcs előtt szeretnénk megvizsgálni a növekedést. Hát, hát egy kicsit korrigálni kellene ezt a hibát. Kérem a kollégákat, hogy olvassák el figyelmesen a tanulmány konklúzióit, ezek, ezen oldalak fele kellene haladni. Engedjék meg, hogy az Emple bizottság elnökeként elmondjam, hogy a mi szakbizottságunk is véleményt készített Gozeszól jelentéséhez. Két dolgot próbáltunk a foglalkoztatási ügyi szociális bizottságban elérni. Emlékezhetnék arra, hogy az európai szemeszter körül általában a tagállamoknak az a feladatuk, hogy letereljék az asztalra nemzeti foglalkoztatási programokat, terveket. Van, aki megtette, van, aki nem. A bizottságot meg nem érdekli. Hát ez nem jó. Hát ez nem jó, mert akik dolgoztak, ingyen dolgoztak, akik nem csináltak semmit, nem azt mondom, hogy ingyen dolgoztak, akik megcsináltak. akik nem csináltak meg a feladatot, nem kapnak semmilyen megjegyzést. Tehát azért a bizottságnak meg kéne nézni, mi történik a tagállamokban. Most vagy komolyan vesszük, vagy sem, még A második dolog jövőre szerintem jó lenne, ha világosan elképzelnénk, hogy mit is várunk el az éves növekedési vizsgálattól, vagy elemzéstől. A bizottságnak két dolgot kell figyelembe venni. A helyzet romlik a tagállamok gazdaságilag, hihetetlen, tehát nem lehet az egész eurozónára kiterjeszteni ezt az ütemtervet, másrésztről pedig, amit egyik államnak javasol a bizottság, annak hatása van a másik országra is. Ugye van a spillover eh, hatás, a bizottság nem figyelte meg, hogy milyen hatással lehet a következő országra egy adott ajánlás. Köszönöm. Because we're... Köszönöm szépen. Nem szorongat minket most az idő, ezért engedtem. Eh, Igor úr kap utoljára szót most. Engedjék meg, hogy először magáról az eszmecseréről szóljak, és arról, amit Pervans mondott. Ha megfizetjük azokat, akik a felméréseket végzik, akkor talán érdemes lenne a brögelzi barátainkkal is megbeszélni ezt. Tehát komolyan kéne venni. A gond az eljárással az, hogy sok ajánlást, legalábbis a saját szempontomból, hasznosnak nevezhetünk egyfelől, ugyanakkor vannak gondok, mert az Európa 2020-as stratégia egyes aspektusait nem veszik ugyanolyan komolyan, mint más aspektusait, és ezért ragaszkodnunk kéne a szegénység elleni harc prioritásához, a klímaügyi célokhoz, az oktatási célokhoz. Itt sok végrehajtási hiányosság van. De a bizottság konkrét kérései, már amennyire én meg tudom ítélni, az egyes tagállamok ezt jobban látják, szerintem jók, beláthatók, és ez Németország vonatkozásában mindenképpen így van. A baj az, hogy a tavalyi ajánlások ugyanazok voltak, mint az ideiek, ezért érdemes lenne talán még egyszer leülni erről a témáról egymással, mert Németország pont ugyanazokat az ajánlásokat küldték meg, mert nem is változott semmi. És nincs ma itt a bizottság sajnos, hogy megmondja, hogy ezt most azért tették, mert nem látták indokát újabb ajánlásoknak, vagy mert egyszerű volt. Ugye a jó oktatást mindig lehetne javasolni, és hát ezt meg is tette a bizottság, de a bizottság nem tudta megmondani, hogy történt-e változás, változás nagy vagy kicsi, vagy milyen. Ugyanilyen Németország adórendszerű miatt nálunk érdemes dolgozni, ez nem változott meg tavaly és idén között. Itt azonban nem pont ugyanazt írta a bizottság, tehát nem értjük. Önök hogyan értékelik a bizottság ajánlásait, és volt-e változás ezekben az önök hazájában történt változásokkal összhangban? A francia szenátus kollégája egyértelműen leszögezte, hogy itt a részlet a, a, a dolog az részletekben búvik meg, mert a részletek ismerete nélkül az európai szemeszter valódi hasznosságát nehéz felmérni. Tehát ha szabad, akkor mindenkinek adnék egy kis házi feladatot, a bizottságnak azt, hogy legyen keményebb, átláthatóbban tegye meg ajánlásait, ne bújjon el a munkaanyagok mögött, hanem világosan egyértelműen fogalmazzon. Önöktől pedig azt várnám, hogy a részletek tekintetében több példával szolgáljanak majd. A Lisszaboni stratégia hoz képest ez mindenképpen egy előrelépésnek nevezhető ez a jelenlegi rendszer. Köszönöm, mondja az elnök. Most visszaadom a szót az előadónak, ha más nem kíván már szólni. Jean-Paul, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel kísértem a hozzászólásokat, a nemzeti parlamentek kollégáinak hozzászólásait is. Azt hiszem, hogy ebben az európai szemeszterben, amikor tisztázzuk azt, hogy egymás követő jelentéseket készítünk, és ezeken keresztül dolgozunk. Néhány akadalmat, néhány félelmet el kellene oszlatni. Többen megjegyezték önök közül, hogy az országokban voltak speciális sajátosságok, és hogy arra kellett figyelni, hogy ezeket ne kérdjelezzük meg ezeket a sajátságokat. Például az árak eh, indexálásának módszerét Svédországban az infláció követő módszert, aztán az osztrák kollégánk is hozzászólt. Azt mondta, hogy integrálódni kell hosszú, terven, mert, hosszú távon, mert Ausztriában több éves ez a feladat. Szerintem az európai szemesztert nem lehet arra lecsökkenteni, hogy a, az európai szemeszterek tehát dinamikusak ajánlásokat kell megfogalmazni annak érdekében, hogy javítsunk a helyzeten, erősítsük a konvergenciát, kiemelték többen, az Európai Parlament, pontosan a Dán Parlament részéről is kiemelték ezt. Szeretném elmondani, hogy sok kolléga nagyra értékeli ezt a gyakorlatot, de nyilván legitim módon fennkívánják tartani a nemzeti parlamentek kiváltságát ezen a területen. El kellene mélyíteni ezt a gondolatsort, kiváltképpen ami a versenyképességet illeti, ezt e, portugál kollégánk említette. Ugyanakkor meg kellene nyitni a vitát arról, hogy milyen eszközöket választhatunk ki. Az osztrák kollégák azt mondta, hogy az eszközök kiválasztása a nemzeti szinten kell történjen. Ez nem hibás, ugyanakkor azt gondolom, hogy a koordináció e, nem fosztható meg minden gondolattól, akkor is, hogyha az eszközök kezdeményezési hatásköre az egyes tagállamokra tartozik. Azt mondták, és azt hiszem, hogy ez a mi gondolatunkhoz is, hogy az ajánlásoknak konkrétabbaknak kell lenniük, nem szabad, hogy megismétlődjön a szokásos téma, csoport, és hogy ezen kérdésekkel kapcsolatban rendszeresen értékeléseket kell kidolgozni a meghatározott célkitűzésekkel kapcsolatban. Tehát ezeket meg lehet persze kérdőjelezni, ezeket a célkitűzéseket, például a kigazatási tervek, sokszor az a valóság, általában a munkanélküliség növekedéséhez vezetnek ezek a kiigazító programok. Meg kell néznünk tehát, mennyire lényegesek a célkitűzések. Értélni kell eredményeiket, és lehetővé kell tenni egyfajta árnyaltabb koordinációt európai és nemzeti szinten. Én azzal zárnám gondolataimat, hogy Marini kollégám véleményét fogalmazná meg, aki rendszeres találkozókra hívna minket, a rendszeres rendezvókat témák köré kellene csapatosítani, nem elég az általános eh, álláspont vagy eszmecsere, nagyon fontos tehát, hogy adott helyzetekről számoljunk be. Azt hiszem, hogy következő találkozónkor messzebbre kellene menni az általános gondolkodás mellett, hogy Marini kolléga említette, egy közösségi, közös gondolkodást folytatni kell a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlament között, és amit említettem a mm, rendezvény elején, az Európai Parlament tudja, hogy hol vannak határai, nem hegemón törekvések jellemzik, a nemzeti parlamentekkel egyetértésben szeretnénk eljárni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon érdekes vita volt. A jövőben kettő fő nemzeti parlamentekkel közösen tartandó rendezvényünk lesz. Az első a tavaszi csúcs találkozó előtt, egy európai héten lenne, a második pedig a nyári szünet után, amely a szemeszter értékelése lenne. Közából most ez egy ilyen nyár követő értékelő rendezvény, csak hogy el tudjanak igazodni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, részt vettek a vitánkban, és mint elhangzott, örömmel nézünk elébe annak, hogy megerősíthessük kapcsolatainkat, és szeretnénk a nemzeti parlamentet még jobban bevonni. A szabizottság számára félkor kezdjük a szavazást, és miután sok képviselő kollégánk nem jön be fél előtt, hát nyertünk egy 10 perces szünetet. Köszönöm szépen! Okay, right, we're ready to vote on MIFIR and MIFID. Kollégák, akkor a MIFIR-ről és a MIFID-ről fogunk szavazni, először a rendeletről és aztán az irányelvről. Márkusz, mondanál valamit, vagy szeretnél, aztán meg Robert, azt hiszem. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák! Az utóbbi hónapokban közösen a frakciók előadóival, Ernyék előadóival dolgoztunk egy szövegen. Remélem, hogy munkánkat most siker koronázza, majd meglátjuk. Gyorsan meg szeretném köszönni a konstruktív együttműködését a kollégáknak. Köszönöm. Thank you. Robert. Where have you gone? Oh. Robert, hova lettél? Mikrofon. Elnézést. Elnök asszony, kedves kollégák, először is köszönetet mondanék Márkusz Felbernek, a többi árnyék előadónak, nagyon is eh, kemény munkáért, kiváló munkáért. Az eredmény, amelyről a vitáink eredménye, amiről szavazni fogunk, módosítók formájában és kompromisszumos indítványok formájában szerintem olyan kompromisszum indítvány, amely általában kielégítő, a frakcióm a 24-es szikkel kapcsolatban van fenntartása, de a többi kompromisszumos indítványt el tudjuk fogadni, amelyeket te Márkusz Ferber jelentéstevő készített. De szeretném kiemelni, hogy frakcióm azt akarja, hogy menjünk a plenáris ülésre, és szeretnénk módosítókat benyújtani a dosszéval kapcsolatban, amely esetleg még javításra szorul. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látom, hogy más kérne szót, akkor lássunk neki a rendeletről szóló szavazásnak. Akkor teszt szavazás. Mindenki a Málkoz, és mindenki tessék megnyomni a mosolygós arcú gombot. In and 41, 43 and 42. 42, 2, 41, ide-oda változik a szám. Úgy látom, hogy akkor rendben van, most már lezárom a próbaszavazást. 36-an boldogok, ketten boldogtalanok. Egyes kompromisszum, A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum, lapozni kell hozzá. Két részben szavazunk, első része a B kompromisszumnak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk C kompromisszum a hetedik lapon van az én anyagomban van itt egy szóbeli módosító amit a zöldek javasoltak elfogadjuk a szóbeli módosítót? Igen. akkor a szóbeli módosítóval együtt értjük most a módosítót, és ez egy így egy új kompromisszumos szövegé válik. Markus, először a zöld módosítóról kell javaslat, szavazni, és ha azt nem fogadnánk el, akkor kell a C kompromisszumról szavazni. Az előadó szóbeli módosítójával együtt. Tehát van egy zöld szóbeli módosító, és egy előadó által. Nézzük a zöld módosítót. Ki támogatja ezt a szóbelit? Ellene tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Most jön a C kompromisszum. Nem, még az előadó módosítójáról is szavaznunk kell. Előadó szóbeli módosítója mellette. Ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk, de ellenőrzést kérnek. Jó legyen? Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 32-8 arányban elfogadtuk. Ez most az előadó módosítója volt. Ez átment tehát, most jön a C kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Dénes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H mint hugó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Jé, I. Na melyik? Compromise I, I've got it on the top of page 14. All those in favor? A 14. oldalon van az I kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszum, mint János. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. L, mint László mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. M, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. N, mint Nóra mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. O, mint Olga mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. P, mint Péter mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Q, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. S mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. V mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. W jelű kompromisszum mellette. Két részben kell szavaznunk. W jelű kompromisszum első része ellene mellette tartózkodik. Elfogadtuk. Második mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Y mellette itt van egy, sőt nem is egy, több módosító, szóbeli módosító jár hozzá. Három pontosabban. Right. We've got three oral amendments. Három szóbeliről szavazunk először. Az ALDE frakció szóbeliét kitámogatja, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Megint ALDE mellette, ellene elutasítottuk. A harmadik szóbeli módosítót a zöldek nyújtották be mellette, ellene tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. Most pedig részenként szavazunk. Y kompromisszum első része, mellette ellene elfogadtuk, második rész, mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk, harmadik mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Z, mint Zoltán, kompromisszum. Ehhez tartozik egy szóbeli módosító is. Ki támogatja ezt? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Maga a Z kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. az AA jelű, dupla A kompromisszum mellette következik, ellene tartózkodás. Elfogadtuk AB kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. AC kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. AD mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. AE helyett annak a szóbeli módosítójáról szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk most a szóbelit, az így módosított kompromisszumról AE mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Most rátérünk az AF szóbeli módosítójára, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. AF mellette, ellene, tartózkodás ugyancsak elfogadva. Most a 759 es szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva, 760-as mellette ellene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 A 97-esről kell szavazni. Szóbeli módosítónk is van hozzá az előadótól. Először erről, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 97-esről magáról, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. AQ mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AR mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AS mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AT mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AU mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AW mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, W mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AX mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AY mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AZ mellette nem, bocsánat, két részben kell szavaznunk az AZ-ről. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BA jelű kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BB mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BC mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, BD mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, BE mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, BF mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, BG mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, VH mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, B I, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi történt a 93-assal? Arról nem kell szavazni, jó. BJ, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A szövegről most megnyitom a szavazást. Okay, that solves that one. I've still got one too many. Egyel több néppárti szavazónk van. Tudom, hogy lelkesek Márkusz jelentése iránt, de mégiscsak lezárom a szavazást 45 szavazattal egyhangulag. Elszavazt, elszavaztuk ezt a jelentést. Let's do it <coughs> again for the legislative resolution. Most pedig az jogalkotási állásfoglalás következik. Megnyitom a szavazást az állásfoglalás indítványról titkárság. Még bőven van munkánk. Gyerünk, szavazzanak kollégák, szavazzanak. Még öt gombot tessék megnyomni. Még hárman szavazzanak, még ketten. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazás, megint 45 igen szavazat mellett egyhangulag elfogadtuk ezt is. Most azonnal tovább lépünk az irányelvre, és utána pedig a kettővel együtt fog foglalkozni. Mindenki kész, a kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. B kompromisszum két részben, Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum. Vajon hol is van? C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E kompromisszum. Itt van egy szóbeli módosítás, arról kell először szavaznunk, azt a GUE nyújtotta be mellette, ellene elutasítottuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum. Itt is van szóbeli módosítás. GUE részéről, mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. H kompromisszum, itt is van egy GUE szóbeli módosítás, arról szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Oh, I. Yeah, right, okay. We're now going to compromise. J kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. L kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. N kompromisszum, vagy itt is van egy szóbeli módosító, jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk ezt is. Ó, kompromisszum! Mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. P kompromisszum, szocialista szobori módosító, először erről, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jön a Ó, van itt egy másik szobori módosító, az ALDE részéről. E mellett ki van, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Még valami? Zöldek szobori módosítója mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Most pedig két részben fogok szavazni Kompromisszum első része mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Q kompromisszum. Ez nálam a 37. oldal, Q kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Er kompromisszum. er kompromisszum mellette. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. X mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Y szóbeli módosító a GUE-tól mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. Y kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Z kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A A mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A B mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk a C mellett két részben, első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A D. Ez nálam a második kötet, nálam az 51. oldal mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk a-e mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A G mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A H két részben, első rész, három rész, nem is kettő. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. I. nálam ez az 58. oldal, a i ről szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A J mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A K mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A L mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A N mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A N először is szóbeli módosító a szocialistáktól mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most magáról a kompromisszumról szavazunk, módosított formájában. Most nem egybe kéne mindenről? Both through, don't complain. Uh, <laughs> um. Két szóbeli módosító volt, mindegyik kettőről szavaztunk. Tehát A enről szavazunk két szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodok, elfogadok. A O kompromisszum. Nálam ez a 67. oldal, a O, mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk a p mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a Q mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a R mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a S mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a T mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a U mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a V mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A W mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A X mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A Y mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A Z mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. BA mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. BB mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, BC mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, BD mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, BE mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, BF mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, BG mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, BH mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, BI mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, BJ mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, BK mellette. Ó, szóbeli módosító van itt. A előadó részéről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BK szóbeli módosított formájában mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BL, BL mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BN mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a BN mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BO mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BP mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, BQ mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 220 ...220-as már lefedi a kompromisszum, most a BR jön, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BS, szóbeli módosítóval ezt az előadó nyújtotta be mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. BS szóbeli módosított formájában mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BT mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BU mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BV mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BW mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BX mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, BY mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, BZ mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, CA mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, CB mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, CC mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, CD mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, CE mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, CF mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, CJ mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, Itt két részre fogunk szavazni, CH kompromisszum első rész mellette ellene tartózkodok, elfogad második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CI mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CJ mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CK mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CL mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. CM mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CN mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CO mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CP mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CQ mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. CR Két részben. Első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CS mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. CT mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most a teljes szövegről szavazzunk, módosított formájában megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 44-en szavaztak, és 44 támogató szavazás volt, nincs ellenszavazat, nincs tartózkodás, most pedig a jogalkotási állásfogásról szavazunk. Még valakinek ki. Még egy dologról kéne szavazni, kérem szépen, lezárom ezt a szavazást, és 44 szavazattal teljes támogatottságra tulálunk. Marcus, do you wish to take... Marcus, kére szót. Igen, nagyon szépen köszönöm. Az utolsó percig nem úgy nézett ki, hogy ennyire egységesen szavazunk. Ez egy nagyon jó jelzés, hogy a bizottság közösen egy álláspontot képvisel, ahol szigorú szabályokat akarunk a pénzügyi piac számára, védjük a fogyasztókat, az adófizetőket, fel vagyunk készülve a tanácsol folytatott tárgyalásokra, a tanács még nem áll azon a szinten, hogy velünk tudjon tárgyalni. Ha a tanács mindent átesz, amit mi megállapítottunk, akkor minden rendben. Mert annak ellenére ennyire egységes az álláspont a plenáris ülésen, a, talán az októberi plenáris ülésen kellene legitimálni világos egyetemű szavazattal ezt a szavazással ezt a két jelentés, és akkor tudunk tárgyalni majd a minisztertanácsával. Köszönöm szépen! Hobbe és boldogat Ole ki egy szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Csak szeretnék meghajolni Márkusz és többi árnyék eladó előtt. Én nagyon örülök az egész Alde nevében, hogy most mi többségben vagyunk ez alkalommal. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy konszenzusra jutottunk abban, hogy plenárisan szavazunk róla, amikor napi rendet tudjuk tűzni. Ezt rábízom a titkánságra. Mi szeretnénk, hogyha lehet, az októberi plenárison tűzzék napi rendet. és akkor majd később foglalkozunk vele. Most pedig ezt már lehet megszavaztuk. Another vote somewhere. Valahol van még egy szavazásunk. Right. Is this my voting list? That is your voting list. Okay. And this is your secretary sitting next to here. Okay. Are we, are we organized? Mindenki összeszedte magát? Jó, akkor rátérünk. A kár szempatárhó a kártyás, internetes és mobiltelefonos fizetések integrált európai piacának megteremtése címmel. Csak kerestem a jelentéstevőt, ha esetleg a szavazás során segítségre szorulok. Készen állunk? Kérem szépen. Akik elhagyják a termet, kérem tegyék meg csendesen. 20-as. 20-as mellette Sajnos válság alakult ki, senki nem jelez ellene. Um, 21-es, az egy 20-as elfogadó, 21-es mellette. Esetleg a 28-asig amblokban lehetne szavazni? Amblokban lehetne, blogban lehetne szavazni? Kérem szépen, hó, tudom, hogy tudom, hogy éppen itt haverkodnak, bratíznak. 21-től 28-asig lehet-e blokkban szavazni? Mellette? Nem lehet, jó, nem, sosem működik, elnézés, sajnálom. 21-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 22 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 23 mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 25 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva elfogadva, 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette tartózkodás elfogadva, Inkó 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Inkó 2 mellette ellene tartaszkodás elfogadva, Inkó 3 mellette ellene tartaszkodás elfogadva, Inkó 6 mellette ellene tartaszkodás elfogadva. Inkó 9 mellette ellene tartaszkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartaszkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 39 es A szavazást megnyitom, remélem. Mindenki leadta a szavazatát, a szavazást lezárom. 26, igen, 17, nem. Nyilvánvalóan elfogadtuk, ez aztán nagy változás. 40-es mellette, ellene, tartozkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadva. Ellenőrizzük. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva 26, igen, 15 nem mellett. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 46 mellette, ellene tartozkodás, azt hiszem elfogadva, de inkább ellenőrizzük. Mindenki lát a szavazatát, lezárom. Elfogadva 22, igen, 21 nem. Néha jó vagyok ebben. 47-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, 45 mellette ellene tartozkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, inkon 5-ös mellette ellene tartozkodás elfogadva, Inkó 18 mellette ellene tartozkodás elfogadva, Inkó 20 mellette ellene tartozkodás elfogadva, Imko 21 mellette ellene tartozkodás elfogadva, 154 mellette ellene tartozkodás elfogadva, 148 mellette ellene tartozkodás elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 59-es mellette ellene, 59-es. Gózes ellenzi, Imko 14. Nem. Ön van először. Akkor a 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Azt hiszem, hogy inkább az imkó 14-es szeretnénk. Imkó 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 58 Gondolom az ő kompatibilis. 58 mellett ellene tartozkodás elfogadva. 60-as mellette. 60-as mellette. Ellene. tartozkodás elutasítva. Imkó 15. Mellette. Na, Imgo 15. Mellette ellene tartozkodás elfogadva. E kompromisszum. Két részben, első rész, mellette ellene tartozkodás elfogadva. Második rész, mellette ellene tartozkodás elfogadva. Ellenőrzöm, de szerintem ez a 22-21-es kombináció lesz. Most szerintem tévedtem. Nem, tessék, 22, igen, 21, nem. Na. 69-es. nem? F. No, no it's the second part of that with check. Yeah, okay. Comp- F kompromisszum mellette, ellene tartaszkodás elfogadva. 69 mellette, ellene tartaszkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. 71 mellette ellene tartozkodás elfogadva. G kompromisszum három részben, egyes rész mellette ellene tartozkodás elfogadva, kettes rész mellette ellene tartozkodás elfogadva, harmadik rész ellenőrizzük, mert más kombináció volt. Lezárom a szavazást. 21. Most megfordítva. 21, igen, 22 nem. Na, ezt nem fogadtuk el. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. A harmadik részt is ellenőrizzük, mert vannak hiányzók ezek. Third part of G. G per 3. Mindenki leadta a szavazatát, lezárom, elutasítva 20, igen, 23, nem. Mellett. Nyolcvankettes. Nyolcvankettes. mellette, ellene, 82-es tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítva, ellenőrizzük a 83-ast. Új kombináció ez is. Könnyebb volt régen, elutasítva a 20, igen, 23, nem. 84-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. H kompromisszum sok-sok részben, négy részben, első rész mellette ellene tartozkodás elfogadva, kettes rész mellette ellene tartozkodás Azt hiszem elutasítva, H per kettes ellenőrizzük. Neki lehet a szavazatát? Lezárom. Elutasítva 17, igen, 26, nem. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elutasítva. Nézzük meg még egyszer. Lezárom a szavazást. 22, igen, 21, nem. Negyedik rész mellette, ellene, azt hiszem ellenőrizzük ezt is. Mindenki lát a szavazatát, lezárom. 22, igen, 21 nem. Na, akkor rátérünk a 96-osra. Mellette ellene tartozkodás elfogadva. 98 mellette ellene 98-as tehát mellette. Kihagytam egyet. 997-es? Igen, azt mondja, hogy a 99-es következik igazabban. Tehát 99-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, inkább ellenőrizek a 99-est. Lezárom a szavazást elutasítva, 21 igen, 22 nem. Így kompromisszum mellette, ellene tartozkodás elfogadva, 104-es mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem ellenőriznünk kellene inkább. 104-es, Még egy szavazásra várunk. Lezárom a szavazást. 21-21. Okafogyottá válik. G, eh, J kompromisszum. Mellette ellene tartozkodás. Elfogadva. K mellette ellene tartozkodás. Elfogadva. L mellette ellene tartozkodás. Elfogadva. M 2 részben, első, M1, mellette ellene tartózkodás elfogadva, M2-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig rátérünk az IMGO 19-esre. IMGO 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120-as mellette ellene mellette ellene tartózkodás. A 120-ast ellenőrizzük. Everybody's voted, votes closed. A szavazás lezárom, elfogadva. 22, igen, 21 nem. N kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. 127-es mellette ellene tartozkodás elutasítva, Inkó 11-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartozkodás elfogadva, 126-os mellett ellene tartozkodás elfogadva, Ó kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, P kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, Q kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. R mellette ellene tartozkodás elfogadva. S mellette ellene tartozkodás elfogadva. 149-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. 150 mellette ellene tartozkodás elfogadva. 151-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. Az eredeti szöveg 24-es bekezdése mellette ellene tartozkodás elfogadva. A 14-esig mellette ellene tartozkodás elfogadva. T kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva. 4-es mellette ellene tartozkodás a négyest ellenőrizzük. Mindenki lát a szavazatát? Lezárom. Elfogadva 22-21 arányban. Ötös mellette ellene tartozkodás el, elutasítva. Az eredeti szöveg B preambulum bekezdése mellett ellene tartozkodás elfogadva, C preambulum bekezdés mellette ellene tartozkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartozkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartozkodás. Elfogadva? U kompromisszum mellette ellene tartozkodás Elfogadva. V mellette ellene tartozkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Dupla V mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os, 18-as. 16, right. I was just in the wrong place and we did pass it, right. Um, Csak rossz helyen jártam, 17-es, mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. Mindegy, jól csináltunk, jó? Akkor a módosított szövegről elektronikusan szavazunk. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást elfogadva, 21 igen, senki nincs ellene, 22 tartózkodás. De ettől még elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Nincs semmi más ügyünk. A következő ülés hétfőn, október 8-án délután 3 órakor lesz. Köszönöm.